Um, dear colleagues, uh, we'll... Kedves kollégák, megkezdjük. Azt hiszem 25 van, 11-25. Örülök, hogy visszajöttek erre a napi rendi pontra, és köszönöm szépen annak, aki eljött, hogy nyilvánvalóan a részvétel nem olyan, mint máskor, de Vasiladú asszony egy előadásáról lesz szó, aki az EU emberkereskedelem ellenes tevékenységét koordinálja, ezért felel. Örülök, hogy eljött. A FAM bizottság alelnökét üdvözlöm. Első alkalommal jött van itt, hogy együtt elnököljünk. Azt gondolom fontos dolog, hogy így együtt működjünk, és hát ennyi éve együtt működünk már, és együtt elnöklünk végre. Ez örülök, hogy ez így alakult. Kedves kollégák, önök is tudják, az emberkereskedelem elleni fellépés stratégiája az egyik fő tevékenysége az EU-nak ezen a területen. Egy állásfoglalást fogadott el a két szakbizottság, és azokat vizsgáljuk, akik külön ki vannak téve, például a menedékkérők körében ennek a veszélynek, és külön kell ügyelnünk nők, gyermekek és más sérülékeny csoportoknak az együttműködést, a koordinációt a tagállamok szintjén és között kell erősíteni véleményünk szerint. A stratégiai nyomon követése miatt jöttünk vissza, és szeretnénk az EU erőfeszítéseit megerősíteni az embercsempészet megelőzése érdekében. Mielőtt a koordinátor asszonynak adok szót, szeretném megkérni a FAM bizottság alelnök asszonyát, eh, hogy röviden vezesse be ezt az ülést. Méri, köszönöm szépen, Claude. Eh, valóban első alkalommal elnöklünk együtt, és eh, Londont képviseljük mindketten, és éppen ezért azt gondolom, hogy az ember csempészet ügyében fel kell lépnünk. London igencsak érintve van, és az egyik cél városa ennek a tevékenységnek, ezért érdeklődünk annyira ez iránt, és Claude-ról ugyanezt mondhatom el. A fanbizottság pedig azért van külön érintve, mert többségükben az áldozatok nők, hogy szexuális szolgáltatásokat nyújtsanak. Nagyon fontos ez a téma, örülök, hogy részt vehetek ezen az ülésen, sőt, társelnök is lehetek. Külön örülök annak, hogy az eszme cserére is sor tudunk keríteni. Az Európai Bizottság elismerte és felismerte, hogy mennyire fontos ez a téma, és azt kell látnunk, hogy lényegesen több az áldozat, mint amit a hivatalos számok tartalmaznak. A nagy többségük, mint mondtam, lány és nő szexuális kizsákmányolás céljából csempészik őket, és ezért kell nekünk ezzel külön foglalkozni, amikor az emberkereskedelemről beszélünk. Mindenképpen a nők helyzetét az EU stratégiában tükrözni kell, ha már elfogadjuk ezt a stratégiát, és az emberkereskedelem elleni fellépés stratégiáját hatékonyá kell tennünk. Vasiliádo asszony, aki az EU embercsempészet elleni koordinátora, óriási munkát végzett, értékes tevékenységet folytat. Most többet tudja mutatni nekünk, hogy az Európai Bizottság milyen stratégiát követ az emberkereskedelemmel szembeni fellépés során. És a további koordinált fellépésekről is beszélnünk kell. Köszönöm szépen a Libe és a Nőjogi Bizottságnak is, hogy meghívtak. Az Európai Parlament mindig erős szövetségesünk volt. Fáradhatatlanul dolgozva az embercsempészet elleni harcban. Köszönöm. Hogy világossá tegyem, az EU stratégia 2012-16-ig volt érvényben, és ebben az összes kitűzött célt, a stratégiában megjelölt szállítandó célt hoztuk. Most az új szociopolitikai összefüggésen kell majd dolgoznunk, ezt majd mindjárt elmondom, és több prioritást, konkrét cselekvést határoztunk el a következő időszakra vonatkozóan. Tehát ez nem egy stratégia önmagában, hanem inkább nagyon nagyra törő cselekvések, amelyek majd működnek. Bemutattuk már a különféle tagállamoknak és egyéb konfigurációknak, meg a civil társadalomnak. Ezeket nagyon sok pozitív kommentárt kaptunk. Köszönjük minden stakeholdernek. Az egész kommunikáció a prevenció körül, for, körül forog, hiszen jól látjuk, hogy a prevencióhoz képest minden túl későn jön a áldozatoknak úgyhogy pontosan ennek keretei között dolgozunk, és ezt határozza meg a 2011-es irányelv is. Nagyon érdekes a szakpolitikai területen az, hogy bár az embercsempészet nagyon rentábilis bűn, szervezett bűncselekmény, ekközben egy súlyos emberi jogsértés, amelyre kartaként és ilyenként határoz meg és nagyon sok szakpolitikai területet érint az ellen való küzdelem. Mindezek mellett a fenyegetettség a 2017-es Európa értékelés szerint továbbra is fontos fenyegetés, súlyos fenyegetés az EU-ban az embercsempészet. Tehát több fontos dokumentumban hangsúlyozzák ezt, amelyet az Európai Bizottság terjesztett például a migrációs agenda, a biztonsági agenda, bizottsági prioritások, a foglalkoztás szakpolitika, humanitárius segélyezés, és sorolhatnám a területeket. Hagy mondjam el, mi a, az érvelés a munkánk. Az elnök már beszélt a migrációval a kapcsolatról, ám az embercsempészet nem önmagában nem em, migrációs kérdés, mert kétharmada az érintettek áldozatoknak EU állampolgár. Ezt mondja az Európol de az ENSZ és az Eurostat adatai is erről szólnak. De már elmondtam korábban is, hogy a munkánkat azért nyitja, hogy 2016-ban a Migrációs Nemzetközi Szervezet 11 ezer nőt és leányt azonosított be, akik Nigériából Líbián keresztül jöttek az óba. 80 százalékukat tekinthetjük szexuális kizsákmányolás áldozatának, és ez 9000 lány és nő csak ebben az évben, csak egy országból, csak egy, csak Libyen keresztül Rómába érkezve, csak egy év alatt. Úgyhogy azon kell gondolkoznunk, hogyha kiszámoljuk azokat a profitokat, amelyeket elkönyvelnek az embercsempészek egy év alatt, 2016-ban 9000 áldozatból számolva 10-30 ügyfél naponta az 350 évben 90 eurót számolva egy abúzusra, ez egy milliárd euróra rúghat, csak, csak amit a, az abúzus elkövetője a, a csempésznek fizet. Ezek akár legális vállalkozások régén működhetnek. Ugye 9000 lány és gyermek valahol eszik, alszik, utazik, az emberek hol tudják, hol nem, hogy mi történik. Ám ezek a lányok mindenképpen láthatóak. Úgy látjuk tehát, hogy ezeket a profitokat kell megcélozzuk. Az egész csempész hálózatban, láncolatban, ez kell legyen az első prioritás. Azért 12 két éves kislány egy nigériai faluból mondjuk Brüsszelbe kerül, képzeljék el, hány cselekvő, stakeholder, hány abuzus elkövető, hány bűnöző, hány amúgy tudatlan vagy, vagy ártatlanul résztvevő ember kezén megy keresztül, úgymond. Ez az, ez az áldozat, mire mondjuk ide Brüsszelbe ér, egy nigériai faluból. Ahhoz, hogy megállítsuk, elvágjuk ezeket a láncokat, ez kell legyen a cél. Hiszen mindezek a, a lányok és fiatalok, akik, akik a 9000 áldozat közé sorolhatók. Gondoljunk az abúzus követőkre, mondjuk naponta 5 vagy 5-től 20-ig terjed a számok, egy év alatt. Csak a 350 napot számolva, csak 9000 lány számolva. Nem is akarom kiszámolni. És egyik. És szankciók pedig nem születtek megfelelőképpen. Mit kell tegyen a bizottság. Egyrészt fokozni kell a szervezett hálózatok ellen fellépést, szétzúzva, megszakítva az üzleti modell működését. Ez a legfontosabb prioritás szerintem, és arra kell bátorítani a tagállamokat. Azok a tagállamok felét, amelyek nem kriminalizálták még azokat, akik szolgáltatásokat vesznek igénybe, amelyek ilyen környezetből szám, ilyen szervezetben valósulnak meg. Sok tagállamban, ha egy személy tudja, hogy abuzus történik, tudja, hogy valamiképpen bűncselekmény, embercsempészeti bűncselekmény részesévé vált, mégsem büntetendő ez. ugye ugyanabban a tagállam előfordul, hogyha valaki egy hamisított táskát vesz az utcán, akkor megbüntetik, azért viszont nem, hogy ilyen bűncselekményben válik részessé. Arra kell tehát bátorítani a tagállamokat, hogy a büntetlenség kultúrájának vessenek véget. Az Európai Bizottság a számon kérhetőség kultúráját kell bevezesse. Ez a 30, az irányelv 30-as pont, 2 pontja szerinti eljárás alapján kell nyomon követni. Az irányelv felhívja a, a tagállamokat, hogy bűncselekményként kezeljék azt, ha valaki ö, a, ö, kihasználja az embercsempészet áldozatait, tudva a hátterüket. És nincs kivétel, nincs felmentés azon tagállamokkal szemben, amelyek nem büntetik azokat, akik részt vesznek ilyen bűncselekményben. Erről majd beszélünk később, ha lesz rá idő. Fontos, hogy minden eszközt felhasználjunk, és megszakítsuk ezt a pénzügyi üzleti modellt, műveleti tevékenységgel, módszertanokkal, ismeretek terjesztésével segítsük a tagállamokat abban, hogy nyomozzanak, vádat emeljenek hatékonyabban, kapacitásépítéssel, eszközök kiépítésével, és közös nyomozati csoportok felállításával, nem csak az EU-n belül, hanem harmadik országokkal is együttműködve. Az emberi csempészetnek nagyon sok formája van. Hannibal asszony helyesen mondta, hogy az áldozatok jelentős része lány és nő, és szexuális kizsákmányolás áldozatai is az embercsempészet mellett. Ugyanakkor nagyon sok áldozatot munka céljából zsákmányolnak ki, és ez nem csak az EU-ban, hanem világszerte így van. Tehát prioritás kell legyen a fenntartható munkakörülmények biztosítása az Magyarországban, ahol szükség van a munkaerőre. És nagyon sok tevékenységen dolgozunk a kommuniké alapján. Mindemellett, miközben tudjuk, hogy sajnos egyre több az áldozat, és tudjuk, hogy a parlament keményen dolgozott azon, hogy biztosítsa hogy legyenek olyan irányelvek és jogszabályok, amelyek megvédik az áldozatokat. A probléma az abban áll, hogyan hajtják végre a jogszabályt, hogy valóban hozzáférjenek a jogaikhoz az áldozatok, tényleges jogok legyenek ezek a gyakorlatban. Ezért működünk együtt az ügynökségeink révén is, hogyan tudjuk a tagállamokunk segíteni abban, hogy a jogokhoz hozzáférjenek a jogosultak. A Nőjogi Bizottság is kérte ezt többször, kiadunk iránymutatásokat is a tagállamoknak, nem specifikus áldozatsegítési intézkedésekről, meg az alapjogi ügynökséggel is együtt működve dolgozunk gyakorlati iránymutatásokat a gyermek csempészet megelőzésére az EU-ban. Sokszor a legjobb szándékok mellett is ez a hatalmas számokkal számolva sokszor megfelelkezünk az, azokról a áldozatokról, a két harmad áldozatoknak EU állampolgár gyermek, sokszor róluk megfelelkezünk a migrációs kérdésekre koncentrálva. Ezzel is foglalkozni kell tehát. Hogyan tudják a, a tagállamok meghatározni, beazonosítani az áldozatokat, milyen működnek -e a megfelelő mechanizmusok, ezt is vizsgáljuk egy tanulmányban, és kiadunk tanácsokat a tagállami hatóságoknak az emberi csempészet, emberi csempészet fő, fő koncepciót megvilágítva. Újra és újra elmondom, hogy van az emberi csempészet, em, rabszolgaság, gyermekmunka, egy nagy kosárba tesszük ezeket a fogalmakat. És nagyon kényelmes, ha politikusok vagyunk, hogy, vagy újságírók, hogy egy ilyen, egy ilyen kosárba helyezve beszéljünk róluk, ám nagy, nem nagyon jó azon áldozatnak, akik, akik nem kapnak törvényes védelmet. Ezért kell az irányelv alapján az eszközök révén ténylegesen segíteni az áldozatokat, a megfelelő fogalmak szerint konkrétan világos eltéve melyik körbe tartoznak, és ilyenként segítve őket. Tiszteletben tartva az Európai Parlament kérését, és a sembesített külső dimenzióval foglalkozó szakbizottsággal együttműködve szeretnénk egy konszolidált, együtt harmonizált választ adni. Belül van egy listánk a prioritási cselekvések amelyet a külügyi szolgálat együtt került össze, és a számbevőszék is megvizsgálta, és a 2030-as fenntartási célok irányában is haladunk. Szeretném figyelmeztetni önöket, óva önöket, hogy sokszor manapság divatossá vált fenntartó célokról beszélni, különösen kényszer munka vonatkozásában. Mindenkit figyelmeztetnék, hogy az embercsempészethez kapcsolódóan látni kell, hogy 80%-a a változatoknak nő és gyerek, és ővelük a fenntarthat, azon fenntartható cél alapján kell foglalkozni, amelyet sokszor nem veszünk figyelembe. Tényleg arra szeretnék bátorítani, amit a bizottság is tesz. Szeretnénk elérni az egyensúlyt a munkaerőpiacon, és az egyenlő bérezést, egyenlő munkáért. Az EU belügyi és igazságügyi ügynökségei is fellépnek megfelelő szinten, és a megfelelő egy közös közleményt készítettünk, meglehetősen jól működtek, az, és együttműködtünk az ügynökségekkel. Jó lenne, ha több ügynökséget sikerülne bevonni ebbe a munkába. Egyébként pedig az, egy, az EU-val és az ENSZ-el Spotlight kezdeményezésével is fellépünk a Eh, abban a kezdeményezésben, amit az embercsempészet ellen indítottak. Most nem akarok a részletekbe menni a különböző fáradozások, fellépések területén. Egy dolgot mindenképpen elmondanék, és biztosítanám önöket mindenek előtt a FAM szakbizottságot. Ezek olyan cselekvések, fellépések, amelyek a nemek közötti egyenlőséget tartják szem előtt. Ugyanakkor el kell, hogy mondjam, hogy többet kell tudnunk az embercsempészetről, meg kell értenünk valójában mi történik, ezért tanulmányt készítünk, nem csak a gazdasági költségekről van szó, ezek óriási, asztronomikus költségek, és igazából nem tudjuk, hogy hova kerülnek ezek a pénzek, hanem az az emberi, a humán költségeket is figyelembe kell venni. Igenis, egy állásfoglalást is készítenek, tudom, és mi is egy tanulmányt készítünk az emberek kizsákmányolásáról, az embercsempészet következményeiről. Ezzel mindjárt a végére érek, az utolsó diámat láthatják Utána pedig a következő haladási jelentést is közzétesszük, éppen ezekkel a legújabb statisztikákkal együtt bevonjuk az összes érintett koordinátort, együtt fogjuk EU szinte megfogalmazni ezt a jelentést, konkrét adatokkal mutatjuk majd, mi történik. Üdvözöljük azon tagállamokat, akik átadták nekünk a nemzeti adataikat. Utoljára nem sorban egy tudatosító kampányt indítunk az egész EU-ban az emberkereskedelemmel kapcsolatban, az összes érintett tehát bevonjuk ebbe a kampányba, és támogatást biztosítunk a célok eléréséhez különböző programokon keresztül, erre van finanszírozás a bizottság oldaláról, és azt gondolom, hogy folyamatosan ezt megtettük eddig is, és a jövőn is megtesszük. Ez egy kötelezettségvállalás, amit nem adunk fel, és sokat kell tennünk ennek érdekében még, persze, de ö, igyekszünk ö, menekültügyi, biztonsági, kutatási, igazságügyi, csatlakozási, előcsatlakozási és számos más perspektívából vizsgálni a kérdést. Tehát ez egy olyan munka, amit továbbra is folytatunk. Tíz másodperc múlva be is fejezem. A legfontosabb, hogy figyelemmel kísérjük az EU idevágó törvényének végrehajtását. Újra és újra elmondom, kiváló törvényeink vannak ezen a területen, és itt a parlament az innovatív megközelítésben komoly felelősséget vállalt, és keveset tudunk elérni, ha nem ültetjük át a gyakorlatba a törvényeinket. Az Európai Bizottság felel ezért elsősorban, de mások is, és ne halogassák, ne habozzanak a végrehajtás során a segítségünk lenni és megkövetelni. Köszönöm szépen a rám szánt időt. Köszönöm szépen az EU emberkereskedelmi koordinátorának. 12 órakor még egy újabb napirendi pontot kell megvitatnunk, amely az Európai Védelmi Határozatról szól, és tudom, negyed óra nevetséges, de mm, ennyi jut Christine Rebel Delon az első hozzászóló, tehát két percben kérem foglalják össze. Köszönöm szépen, asszonyom, az előadást. Itt vagyok. Nagyon informatív volt ez. Az emberi emberkereskedelem elleni irányelvet minden tagállamnak át kell ültetnie a gyakorlatba, és a záró mondatában igaza volt. Egyébként januárban a biztos azt mondta, hogy a bizottsági szolgálatok vizsgálják az irányelv átültetését, de természetesen a legnagyobb szigorúságra és figyelemre van szükség, és a szankciók alkalmazására, hogyha szükséges. Ez diktálja a józanész, amit az EU elfogadott, meg kell valósítani a gyakorlatban, Egyet, együtt kell működni más országokkal, egészen szégyenletes, hogy még most továbbra is ismételgetni kell hogy finanszírozásra is szükség van. Elengedhetetlen, hogy fellépjünk, ezek az emberkereskedelmi hálózatok milliárdokra tesznek szert. Csak egy stratégiában segíteni kell, ez az abszolút prioritás, mert a számok egyre nőnek. És a valós helyzetet egyébként sem tükrözik ezek a számok. A tagállamok között helyzet összehasonlítására megfelelő adatokra van szükség, azonos meghatározásokra és mutatókra. Először is az áldozatoknak tartózkodási engedélyt kell biztosítani, akkor is, hogyha nem képesek arra, hogy a rendőrséggel együttműködni. Engem aggasztanak a migráns nők és lányok által elszenvedett helyzetek. Nem könnyű az ő helyzetük, humanitárius vízumot kell, humanitárius vízumot kell biztosítani számukra, és különösképpen a kiskorúakra és a nőkre kell odafigyelni, akik kiszolgáltatottak Franciaországban 15 napja jártam egy befogadó központban, ahol az összes nő, aki jelen volt, az Európába vezető útja során legalább egyszer nem erőszakon, esett át, és sajnos ez szinte elkerülhetetlen volt. A civil szervezetek szerint, akik segítik ezeket az embereket, és akiket gyakran büntető jogilag is felelősségre vonnak, azt mondják, hogy segíteni kell ezeknek az embereknek, egész egyszerűen fel kell lépni az állami szektorban. Köszönöm szépen, Krisztin és Fozenberg asszonynak adom át a szót. Köszönöm szépen. Elnök asszony, először is szeretnék gratulálni Vesziliádú asszonynak ehhez a nagyon fontos munkához, amelyet az évek során végzett, és köszönöm azt is, hogy ellátogatott tagállamokba, de az Európai Unión kívüli országokba is, annak érdekében, hogy tájékozódjon, és hogy a felépést tudja, össze tudja hangolni. Nem csak az Állampolgári Jogi Bizottságot, hanem a Nőjogi Bizottságot is érinti ez a téma. Nagyon sokat beszéltünk már az emberkereskedelemről, és az a helyzet, hogy elérkeztünk most már egy olyan ponthoz, ahol be kell ismerjünk, hogy nem hatékony az emberkereskedelem elleni fellépés. Még mindig egy lépéssel le vagyunk maradva az emberkereskedők mögött. Tulajdonképpen most itt is a jogszabály átültetésekor egy nemzeti jogszabály jön létre a tagállamokban, pedig a tagállamoknak kellene a jogszabályaikat harmonizálni, hogy közös megközelítés alakuljon ki és hogy valóban sikerüljön szembeszállni ezzel a jelenséggel. De a küzdelem mellett, ahogy Vassziliadó asszony is nagyon helyesen mondta, a megelőzés is ugyanolyan fontos, és itt a tagállami szolgálatok játszanak fontos szerepet, a titkos szolgálatok, és így tovább. Az egyes tagállamok együttműködése elengedhetetlen ehhez a megelőzéshez és a kiberbűnözéssel szembeni küzdelemhez is. Ugye mindannyian tudjuk, akkor is, hogyha erről nem beszéltünk sokat, hogy itt ez felmerül, aztán az ilyen bűnszervezetek például az emberkereskedelem útján szerzett pénzeket a interneten mossák tisztára, más források más utakon mossák tisztára, tehát minden tagállamnak föl kell lépnie az informatikai bűnözéssel szemben is. Egyetértek azzal, hogy az egész Európai Uniót lefedő tájékoztatási kampányra van szükség, hogy erről a jelenségről tájékoztassuk a lakosságot. De szerintem a harmadik országokkal is egyes, egy, erősíteni kell az együttműködést. A harmadik országokból indulnak, ugye, a menekültek, és nagyon sokszor esnek áldozatául az emberkereskedőknek, szexuálisan zaklatják őket, megerőszakolják őket, de nem csak nőket, hanem gyerekeket is. Nagyon sajnos, sajnálatos, hogy mindkét nemet érinti ez már, a kisfiúkat és a kislányokat is. A titkosszolgálatok, az állami szolgálatok együttműködésére és a mi fellépésünkre van szükség, hogy jogilag is a lehető leghatározottabban, szemben, leghatározottabban szembeszálljunk ezzel a fejleménnyel, ami a leg, egyik legszörnyűbbek egyike. Weidenholzer úr. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy az elmondottak sokkal nagyobb érdeklődést érdemeltek volna. Felteszem a kérdést valójában, hogyan képzeli, hogyan lehetne egy szélesebb közvelvény számára hozzáférhetővé tenni az itt elmondott dolgokat. Nem elég, ha mi meghallgatjuk itt a számokat, sokkal több helyre kéne eljutatni, hogy az emberek megértsék, miről is van szó valójában. És egy kérdésem is van, ön hogyan ítéli meg a balkáni útvonal lezárását ebben az összefüggésben? Ez oda vezetett, hogy az embercsempészet összességében csökkent, vagy valójában mi történt? Köszönöm szépen, Joe. Hemenez Baszarul asszony. Nagyon rövid leszek, még rövidebb is a két percnél. De először is mindenképpen gratulálni szeretnék Vasiliado asszonynak a bátorságához, az elkötelezettségéhez, a határozottságához és az erőfeszítéseihez, amelyeket a munkája során tesz. Csatlakoznék azon csalódottságához, ami amiatt alakult ki, hogy hiányoznak a sikerek egyelőre, hiszen a passzivitással, a bürokráciával kell szembeszállni számos tagállamban, akik nem akarnak információkat kiadni például, és Fontos le az is, hogy áldozatvédő szabályaink legyenek, de ha a felvilágosítás, az információ hiányzik, akkor a bírák, a rendőrök, még az áldozatok se tudnak arról, vagy potenciális áldozatok nem kapják meg a szükséges védelmet ezek után, és nyilvánvalóan ez még ki is derül a későbbiek során mindjárt a végére érek. Az áldozatokat egyenlő elbánásban kell részesíteni, és komolyan kell venni őket, egyforma komolyan, de hát a szükségletek nem egyformák. Az embercsempészet, emberkereskedelem áldozatait különbözőképpen kell kezelni, mert ha például a a menekültügy során kerültek így, vagy szexuális kizsákmányolás áldozatai, vagy általában gazdasági. López Aguilar úr a következő. Köszönöm szépen, köszönöm Vasziliadó asszony a munkáját ebben rendkívül fontos és fájdalmas kérdésben. Két kérdésem van. Egyetetünk abban, hogy itt a jogszabályok betartásáról van szó, és az Európai Parlament, mint büntető jogalkotó is szerepet kell kapjon, biztosítva azt, hogy valóban legyen hatása a valóság megváltoztatásában mindennek. Ehhez persze az is kell, hogy pontosan tudjuk, mi a dimenziója az emberi csempészetnek, és különösen a szexuális kizsákmányolásnak az Európai Unión belül milyen dimenziók érvényesülnek, és ezeket az, az egyes tagállamokban hogyan valósulnak meg. Vajon Kapunk-e egyelegi információt erről, hozzáférünk-e ahhoz, hogy úgymond feltérképezzük a, a, az embersempész mafiát az EU-n belül? Hiszen az a benyomásunk, hogy Spanyolországban hatalmas, Olaszországban hatalmas, ám hogy pontosan mérjük a dimenzióit, feltérképezzük, ez fontos fel. A másik kérdésem pedig, hogy van-e a jó gyakorlatoknak egyfajta földrajza, úgymond a geográfiája. Például úgy azt biztosítva, hogy a whistleblower bejelentők, az ilyen bűncselekmények bejelentői. A harc, az embercsempészet harc bünteti jogi harcában például kaphatnak-e állampolgárságot, jogi védelmet azok, akik feltárják ezeket a bűncselekményeket, rendkívül fontos volna őket megvédeni. Van-e a jó gyakorlatokról egy olyan úgymond térkép, amelyet egyes tagállamok betartanak jelen pillanatban. Köszönöm. Köszönöm. Kienge a között utolsó hozzászóló. Köszönöm, Claude. Én is szerettem volna egy-két dolgot megjegyezni. Nagyon fontos ez a téma, amelynek valóban az egyik prioritásunknak kell lennie. Ugyanúgy, ahogy több kollégám is már kihangsúlyozta, én is szeretném kiemelni, hogy a megbízható adatok az erőszak valamennyi formájáról mennyire fontosak. A szervkereskedelemmel kapcsolatban is, nem csak a szexuális kizsákmányolással kapcsolatban. Nagyon sok áldozatnak hiányzik az egyik vesélye, vagy más páros szervéből az egyik, és ez gyakran fordul elő a kiskorúak esetében, ezt senki nem kíséri figyelemmel. Aztán pedig az erőforrások. Az erőforrásokat az erőszak ellenes központoknak kell rendelkezésére bocsájtani, illetve minden olyan központnak, amely segíti az áldozatokat ebben a küzdelemben, a nők elleni erőszak ellen folytatott küzdelemben is. A harmadik dolog az integráció. Az integráció nagyon fontos, és még kiemeltük az első befogadás helyszínét, ezeket a befogadó központokat, mint fontos elemeit a láncolatnak, de utána a nőknek is be kell integrálódjanak a társadalomba, tehát szükség van támogatásra ehhez. Aztán pedig az egészségügyi ellátások, illetve a kultúra, tiszteletben tartása, az új kultúrával kapcsolatos tájékozódás, illetve az ő kultúrájukkal kapcsolatos tájékozódás. De például arra is oda kell figyelni, hogy vannak olyan nők, amelyek a saját kultúrájukban meglévő jelenségek miatt kénytelenek menekülni, például a nemi szervek csonkítása nagyon sok kultúrában bevett gyakorlat, és ezelől is menekülnek. Erről is tudni kell beszélni. És még valami. Olaszországban van egy olyan gyakorlat, hogy azok a nők, akik erőszakot szenvedtek el, és erről bejelentést tesznek. A 18-as cikk szerint védelemben részesülnek, humanitárius védelemben részesülnek a hazámban. És azzal, ez egy jó példa szerintem, azzal zárnám, hogy Ön is kihangsúlyozta, hogy az emberkereskedelem elleni küzdelemben tájékoztatási kampányokat kell indítani, nem csak a célországokban, hanem a származási országokban is, és nagyon fontos a kultúrára és a tájékoztatásra helyezni, az oktatásra helyezni a hangsúlyt. Köszönöm szépen. Köszönöm, Cecil. Elnézést kérek mindenkitől, akinek a hozzászólás idejét le kellett rövidítenem, kevés időnk van hátra, Anna csak egy percre múlt héten saját hazámban, Portugáliában egy olyan hálózatot, amit egy két férfi és egy nő működtetett, megtaláltak, feltártak, 36 nőt csempésztek különféle országokból, főleg Nigériából, nem csak kényszer prostitúcióról van szó, hanem, hanem nem védett szexre kényszerítették őket. És fogságban tartották ezeket a nőket, verték és megerőszakolták őket. Olyan hálózat volt ez, ami az egész Portugáliában működött, több, több városban. Szenegában, Bissau-Ginában, Spanyolországban, Luxemburgban, Franciaországban és Olaszországban voltak lerakatai, úgymond ennek a vállalkozásnak. Egy komoly, kiterjedt bűnszervezetről van szó. Vasili asszony, Vasiliadó asszony egyrészt köszönöm a munkáját. Azt kérdezem, vajon mennyiben vizsgáljuk az em- a Líbiából és máshonnan érkező, Törökországból érkező emberek csempészését? E szempontból vizsgálva. Köszönöm. Mindjárt 12 óra. Szokatlan módon 5 perc húszásba kerülünk majd. Kérem, legyenek türelemmel. Vasziliadó asszonyt kérem, aki nagyobb hallgatóságot akart, hát most megkapta, de elég türelmetlen hallgatóság is ugyanakkor ez, mert hogy szavazni jöttek. Ha öt percben összefoglalnám, megköszönném. Tudom, hogy többet is tudna beszélni, és lesz még alkalom. Kiket, a kulcsfontosságú kérdésekkel kérem térjen ki. Very much. I will be brief. Köszönöm szépen, rövid leszek. Az adatokkal kapcsolatban csak hogy összefoglaljam az elhangzott véleményeket. Minden attól függ, hogy a tagállamok mit közölnek. Én nagyon-nagyon félek a becslésektől, kellemetlenül érzem magam, amikor ilyeneket küldenek. A semmilyen nemzetközi szervezet az Európoltól kezdve az ENSZ nemzetközi szerveig nem közöl becsült adatokat. De az áldozatokat nem azonosítják be eléggé, hogyha meg lenne ez a szexuális kizsákmányolásra vonatkozóan, a szervkereskedelemre vonatkozóan, és így tovább, akkor lennének adataink. Tehát szervezetbűnözésről van szó, ezt se felejtsük el. A 2004-es irányelben, a tartoz, ami ugye a tartózkodási engedélyt szabályozza, a harmadik országok állampolgárai esetén, akik embercsempészet áldozatai, emberkereskedelem áldozatai, ez gyakorlatilag ez a rendelkezés nem működik a gyakorlatban, a tagállamok ezt nem használják ki. A jog, nem a jogszabálya van a probléma, hanem a végrehajtással, és a kiberbűnözésre is hadd reagáljak, hogy az ezzel kapcsolatos észrevételekre. Mi nagyon figyelünk erre, és szorosan együttműködünk az Európollal ebben a témában. Rengeteg látogatásra utazunk, Olaszországban jártunk nemrégiben, megyünk Romániába, Görögországba, és próbáljuk sürgetni azt, hogy közös vizsgálati csoportok indítsanak munkát, használják fel az európai adatbázisokat, és így tovább. Azt is szeretném elmondani, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy az EU szintjén foglalkozunk az áldozatokkal, és nagyon örülök annak, hogy sok európai parlamenti képviselő kiemeli, hogy ez mennyire alapvető fontosságú. Egyébként a tagállamokból a bevált gyakorlatokat beépítettük a jelentésünkbe, a hivatalosan panasztevő rendőrséghez forduló nők védelméről is szólunk, és ugye a mi munkánk, az önök feladata is, mindenkinek a feladata az, hogy, a, hogy tájékoztassa a lakosságot, az embereket. Nincs elég idő, hogy a többi kérdésre reagáljak, de megköszönöm az észrevételeket mindenképpen. Thank you very much, Mrs. Köszönöm szépen Vasiliadó asszonynak és hadd mondjam még egyszer, hogy az ön és csapata munkáját nagyon nagyra értékeljük, és fogunk még találkozni. Köszönöm szépen minden kollégának, aki részt vett ebben a fontos eszmecserében. Folytatjuk a szavazásra. Mindenki felkészült a szavazásra? Persze, magukat, tehát mindenki felkészült, ugye? az jelentés az Európai Védelmi Határozatról. Szorája Post, illetve Réza beszél beszerél az előadók. Szorája nincs itt ma. Teréza, kíván -e röviden hozzászólni? Nagyon igyekszem röviden elmondani. Tulajdonképpen csak köszönetet akartam mondani a szavazás előtt az árnyék előadóknak, akikkel együttműködtünk. Úgy gondolom, nagyon jó együttműködés alakult ki. Egy irányba húztunk, hogy úgy mondjam. Áldozatvédelemről beszélünk, olyanokat, akiket bántalmaztak. Éppen most beszéltünk az embercsempészet témájáról is, amely ezzel összefügg úgy gondolom, az áldozatok érdekében jól működtünk együtt, köszönöm a titkárságnak, és az irányelv kapcsán szeretném még elmondani, hogy egy néhány évvel ezelőtt, amikor ez kezdődött, ez a munka nagy elvárásokat fogalmaztak meg, de bizony az elején nem igen működött. Távoltartásról egyes országokban szabályokat alkottak már, ezt tudjuk, de sajnos nagyon kevés eredményt sikerült elérni, sikertelenek voltak az elsőnek kifutása, ezt próbáltuk mi korrigálni az eddigi munkánkkal, és gondoskodni szeretnénk arról, hogy információ álljon rendelkezésre, az áldozatok tisztában legyenek a jogaikkal, az igazságügy is tudja, a rendőrök, de az áldozatok tudják, hogy a rendőrséghez meg kihez lehet még fordulni, tehát mi ezt a munkát szeretnénk javítani. Úgy gondolom, hogy a mai mai napon erős jelzést tudunk küldeni az Európai Bizottság felé, és egy statisztikára is szükség van, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem működött. Köszönöm egyébként a módosítóikat, köszönöm szépen. A kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nyolcas kompromisszumról van tehát szó. Lezárom a szavazást. Elfogadt. 57-es mellette, hogy megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva 58-as, nem szavazunk, elnézést, 9-es kompromisszum, megnyitom, lezárom, elfogadva Tízes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 68-as. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 69-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 72-es, megnyitom, lezárom, elutasít, 74-es, megnyitom, lezárom, elfogadva, 80-as, megnyitom, lezárom, elutasítva, 82-es, megnyitom, Lezárom. Elutasítva. 84-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 11-es kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 85-ös, megnyitom. Lezárom. Elutasítva 86-os, megnyitom. Lezárom. Elutasítva 87-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítva 88-as, megnyitom. Lezárom. Elutasítva 12-es kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 95-ös. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Kompromisszum a következő 13-as számmal. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 99-es. Megnyitom Lezárom. Elfogadva 14-es kompromisszum. Lezárom. Elfogadva 102, megnyitom. Lezárom. Köszönöm, Thomas 103-as. Lezárom elutasítva 15 es kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 16-os kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 114-es, megnyitom. Lezárom Elfogadva. 17-es kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 18-as kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 19-es kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 123-as, megnyitom, lezárom, elfogadva 124-es, 125-ös, megegyeznek, megnyitom, lezárom. Elutasítva. 126-os, megnyitom. Lezárom. Elfogadó. 127-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 128-as, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 129-es, megnyitom, lezárom, elfogadva. 20-as kompromisszum, megnyitom, lezárom, elfogadva. 132-es, 133-as, megegyeznek, megnyitom, lezárom, elutasítva. 134-135-ös, megint csak megegyezik, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 136-ost megnyitom. Lezárom. Elfogad. 137-138-as megegyezik. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 139, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 21-es kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 144-es módosító, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 145-ös, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 146-os, megnyitom. Nem, ez hoka fogyott. 147-es, megnyitom. 147. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadva. 149-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 151-es. Lezárom. Elutasítva módosítva. 27-es kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 23-as kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadom. 162-163-as megegyezik, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 165. 165, megnyitom. 165-ös, tehát megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 167-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 168-as. Megnyitom Lezárom. Elfogadva 24-es kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 25-ös kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 173-as módosító, megnyitom. Lezárom 174-es, megnyitom, lezárom. Elfogadva 175-ös, megnyitom, lezárom. Elfogadva 176-os, megnyitom, lezárom. Elutasítva 177, 178, megegyezik. Egyben szavazunk, megnyitom. Sőt, 179-es is megegyezik, tehát háromra szavazunk, megnyitom. Lezárom, elutasítva. 180-as és 181-es egyben. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 182-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 183, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Egyes, módosítva megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes megnyitom. Lezárom. Elvetettük hármas, megnyitom. Okay, just indicate um, later. Csak kis. Később jelezze. Négyes hivatkozási pont megnyitom. Nem. Zárjuk le a hármast előbb. Zárjuk le a hármast. A szavazást. Jó, jó, jó. Amíg a hármasnál tartunk, akkor. Jó, akkor most lezárom. Elvetettük. Most jön a négyes. Megnyitom. Vagy izgalom övezi. Elfogadtuk. Ötös módosítom, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes preambulumpont, megnyitom. Lezárom elvetettük. Nyolcas megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum megnyitom. Elfogadtuk. Tizenkettes, Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 15-ös megnyitom. Nem. 14-esen nyitom meg. Lezárom. Elvetettük. 15 megnyitom. Lezárom. 18 megnyitom. Lezárom. 19. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 20. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum megnyitom. Lezárom Elfogadtuk. Hármas kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum, megnyitom. Lezárom Elfogadtuk. 44-es. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 45-ös módosra megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 47-es megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 7-es kompromisszum, megnyitom a leszállást. Lezárom. Elfogadtuk. 50-es módosítom, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 52-es megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Végszavazás Név szerint történik. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 54 mellette, 6 ellen egy tartózkodás. Gratulálok. Becerel a szerzőknek. Zárjuk azt a szavazást. A libe ülés fél háromkor folytatódik zárjuk a délelőtti szakaszt. Köszönöm.